Hölgyeim és uraim, most pedig áttérünk a napi rendre. A 2009. december 17-i jegyzőkönyvet, valamint az akkor elfogadott szövegeket rendelkezésükre bocsátottuk. Van ezzel kapcsolatban észrevétel? Nincs. Ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük.